Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mr. President, the... Elnök urak, tisztelt barátok, tisztelt európai parlamenti képviselők! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a nagyon fontos eseményre Brüsszelben. Nagyon örülök, és az Európai Parlament számára is nagy öröm, hogy ezt a mai találkozót megtarthatjuk önökkel. Először az Európai Fogyatékossági Fórumnak köszön, mondok köszönetet, hogy ezt a lehetőséget megadták nekünk. Elnök úrnak köszönöm. De most rátérek anyanyelvemre. Itt a teremben valamennyi európai nyelven lehet beszélni. A mai eseményünk több millió állampolgár társunk életét érinti, akik fogyatékossággal élnek. De vannak átmeneti fogyatékossággal élők is, és őrájuk is gondolunk, őrájuk is nagy figyelmet kell fordítanunk. Garantálnunk kell, hogy a jogok, a szabadság és a lehetőségek Európája valóság legyen minden európai állampolgár számára, mindenki számára. A befogadás az alapérték. A szociális és piaci modellünk nem hagyhat senkit lemaradni, nem hagyhat senkit a társadalmon kívül, és ma is ezt a feladatot kell, hogy megerősítsük. A fogyatékosság kérdése az egyik fontos prioritás kell, hogy legyen a politikai és társadalmi napirendünkön. Az Európai Parlament mindig küzdött a fogyatékossággal élők támogatásáért, intézkedéseket vezetett be, hogy a fogyatékossággal élők is részt vehessenek a munkában, függetlenül attól, hogy európai parlamenti képviselők, vagy pedig dolgozók itt az intézményben. A mai napon az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén lehet beszélni, 23 nyelven, teljesen mindegy, hogy jelnyelvről van szó, vagy beszédnyelvről, nyelvről, a braille írást is lehet követni, és a gyorsírók feliratozását is. Az Európai Parlament feladata az, hogy alkalmazkodjon a fogyatékossággal élők igényeihez. Ez a szabadság kérdésével függ össze mindannyiunknak megvan a joga, hogy kifejezze a véleményét, és dolgozhasson ebben a parlamentben a lehető legjobb módon, az ő igényeinek, az ő személyiségének megfelelően. És most támogatás is van már a fogyatékossággal élők, illetve családjuk, gyermekeik számára. A célunk, a célunk az az volt, hogy mindenkinek a hozzáférését, akadálymentes hozzáférését a parlamenthez garantáljuk példa kívánunk lenni, elő kívánunk járni példaként e tekintetben. Az állampolgárok demokratikus részvételét mindenütt garantálni kell egyébként, nem csak itt Brüsszelben, hanem a tagállamokban és az Európai Unió periférikus régióban is. Elfogadhatatlan, hogy a fogyatékosság bárki számára akadály legyen, akadálya legyen annak, hogy a demokratikus folyamatban részt vegyen az illető. Nagyon sok tagállamnak rengeteg még a tennivalója és az Európai Parlament elnökeként az első lépésem az az volt, hogy levelet írtam valamennyi kormány és államfőnek, és ebben a levélben azt kértem, hogy valamennyi állampolgár számára az európai választásokon biztosítsák a szabad választás jogát, és fordítsanak külön figyelmet a fogyatékossággal élőkre. Ami minket illet, mi mindent megteszünk, információs kampányt fogunk indítani, amely mindenki számára hozzáférhető. És egyébként egy együttműködési memorandumot írtunk alá a madridi ö, szervezettel, a vakok ö, madridi szervezetével, és remélem, hogy ez a megállapodás majd kibővíthető az Európai Parlament többi képviseletével, tehát Spanyolországban az Európai Parlament spanyol képviselete állapodott meg a vakok spanyolországi szervezetével arról, hogy együttműködnek. Én javaslom, hogy ezt a lehetőséget ragadják meg az összes többi tagállamban, hiszen mindenkinek joga van a részvételre, de a munkaerőpiacon, az oktatásban, a közlekedésben, a kultúrában, az idegenforgalomban ugyanígy van ez. Nyilván történtek előrelépések az elmúlt években, de még bőven van tennivaló, és ehhez a feladathoz fel is kell nőnünk. A fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos stratégia 2010-2020 között, amelyről most adtak ki értékelést, felvázolja az utat, amely még előttünk áll. Az új technológiák nagyon sokat tudnak segíteni a weboldalakhoz való hozzáférésben, a közigazgatáshoz való hozzáférésben, a kórházak, bíróságok és egyéb közigazgatási egységekhez való hozzáférésben. Én úgy gondolom, hogy még a Galileo műholdrendszer jelzéseit és információit is fel lehet használni. Már néhány évvel ezelőtt egyébként, amikor még biztosként voltam először a közlekedésért felelős, aztán pedig az iparért felelős, elindítottunk egy programot. Tulajdonképpen ez több is, mint egy program, amely lehetővé teszi a csökkent mozgásképességgel rendelkező személyek számára, hogy segítség nélkül tudjanak közlekedni a városokban. Londonban végeztük a kísérletet, és nagyon jól működött. Ebből ennek eredményeképpen a vakok és gyengénlátók számára már vannak alkalmazások, szemüveget használhatnak, amelyben fülhallgató is integrálva van, és így kapnak tájékoztatást a műholdas navigáció alapján, a tájékoztatást a fülükbe kapják arról, hogy milyen irányban forduljanak és merre közlekedjenek, tehát nem szorulnak arra, hogy kísérővel közlekedjenek, vagy vakvezető kutyával közlekedjenek. Hogyha ez a az alkalmazás és a szemüveg elterjed, az nagyban változtat majd a vakok és gyengén látók helyzetén, és büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió kezdeményezése volt ez. A szerzői jogi irányelvbe is egyébként beillesztettünk olyan normákat, amelyek figyelembe veszik a gyengén látókat, a vakokat, anélkül, hogy a szerzői jogok sérülnének Fontos az európai szintű projekt a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban. Minden egyes tagállamra kiterjed ez. A közlekedési biztosi pozíciómban lehetőségem volt arra, hogy az utasok jogairól szóló rendeletet vezessük be, amely körülbelül 100 millió mozgás korlátozott személy számára tette lehetővé, hogy könnyebben közlekedjen a repülőtereken. Precíz szabályokat határoztunk meg, amelyek mindenki számára garantálják a mozgás szabadságát. Én elmondtam már többször, hogy számomra ez nem csak a szolidaritás kérdése, hanem mindenek felett ez a szabadság kérdése. A szabadság kifejezés jellemzi az Európai Uniót, és az Európai Unió egyik alapértéke. Sajnos Európában még nagyon sok akadály van, épített és egyéb, tehát európai befektetésekre van szükség, az Európai Befektetési Bank, a regionális alapok és más EU-s források felhasználására van szükség, de a tagállamoknak is vállalniuk kell a saját részüket ebből a munkából, a költségvetésük egy részét felhasználva, hogy a, az akadálymentesség, a hozzáférhetőség megvalósuljon, és ez az egészségügyre is vonatkozik. A Horizont 2020 programban, illetve a következő több éves költségvetési tervben is fontos ez a szempont. Ami az orvosi eszközöket illeti, Európa vezető szerepet játszik a világon, és ezt meg is kell, hogy őrizzük. A tudományos, a kutatási a szintű erőfeszítések eredményei hozzájárulnak a fogyatékossággal élők életminőségének javításához a, de ahhoz is, hogy ezek a személyek dolgozhassanak. A munka jog és a szabadsághoz is vezet. Az egyenlőség megvalósítása fontos, tehát munkahelyi környezetben sem lehet semmifajta diszkrimináció. A fogyatékossággal élő körében a munkanélküliség aránya 20% ponttal elmarad a társadalom többi csoportjájétól, és tavaly kiderült, hogy a tagállamok között nagyon töredezett egyébként ez a kép. A fogyatékosságot másképpen definiálják a munkaerőpiacokon az egyes tagállamokban. A munkaadók számára az előírásokat tehát világosan kell megfogalmazni, már ami a hozzáférést illeti, a munkához való hozzáférést illeti. Ez azt jelenti, hogy európai szinten van még harmonizációs feladat. Az egyelő bánásmód megvalósítandó a gyakorlatban is, ahogy szerepel ez az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményében. A közigazgatási szervek és az egyéb szervezetek együtt kell, hogy működjenek annak érdekében, éppen, hogy a közbeszerzéseket is hatékonyabban használják fel. Mindenki tudja, hogy az Európai Parlament nem fog sohasem ölvetett kézzel ülni, hanem tovább folytatja a küzdelmet a fogyatékossággal élő személyek jogaiért. A fogyatékossággal élőkkel foglalkozó Intergroup egy munkacsoport a parlamentben az egyik legrégebbi, és az Európai Parlamentben is tehát zajlik ez a munka, de nemzeti szinten is megvannak a kapcsolat tartóink. Márek kollégának szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amit az integrációért végez, és kérem, megérdemli a tapsot, kérem, hogy tapsoljuk őt meg. Marek pluráról van szó, tehát. Nel 2015 abbiamo anche istituito 2015-ben létrejött egy hálózat Kósa Ádám képviselő vezetésével, az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével foglalkoznak. Megköszönöm neked, Ádám, és megköszönöm Márek neked is a munkádat. Ez a hálózat 12 Európai Parlamenti Szakbizottság tagjait fogja össze, és a koordinációs munkát végzik hogy az egyezmény mindenütt megjelenhessen. És működik egy ügynökség is, amely a speciális oktatási projektek megvalósulását segíti. Támogatást is nyújtunk az Európai Unió tagállamainak az oktatás terén. Megköszönöm Helga Stevensnek a munkát, ő volt az előadója egy állásfoglalásnak, amely az európai strat, a fogyatékossági európai stratégiáról szólt. Köszönöm szépen az elvégzett munkát. Az Európai Parlament hangja világos, eljött a pillanat, hogy a fogyatékossággal élők európai stratégiáját mindenhová integráljuk, az európai szemeszterbe is. Többek között azt kérjük, hogy legyen állandó párbeszéd a 2020 utáni időszakra vonatkozó fogyatékossági stratégia meghatározásában. És önökkel kezdjük. Természetesen az Európai Fogyatékossági Fórum mindennek a motorja, és az a, a fórum azt mondja ki, hogy ne lehessen döntést hozni önök nélkül. És ezért nyitjuk meg az Európai Parlament kapuit önök előtt is. Az együttműködés önökkel nagyon fontos, nem csak a mai napon, akkor is, hogyha a mai nap egy nagy esemény. az önök részvételének hála tudtuk ezt az eseményt megrendezni, de mondom, hogy az Európai Parlament kapui minden nap nyitva állnak, hogy meghallgassuk az önök gondolatait, észrevételeit, javaslatait, és azért, hogy együtt dönthessünk a jövőnkről, az szabad európai állampolgárok jövőjéről. Megköszönöm még egyszer, hogy elutaztak Brüsszelbe ide hozzánk. Most pedig az Európai Fogyatékossági Fórum elnökének adom át a szót. Janis Várdakasztanis következik. Honorable... Is it on? It's okay, it's okay, it's okay. Ah. Honorable President. Tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt vendégek, tisztelt résztvevők, kollégák, az Európai Unió különböző részeiről érkezett vendégek. Elnök úr, északról és délről, keletről és nyugatról is érkeztek ide vendégek. Európa diverzitása jelen van ma itt. I would like... Az Európai Fogyatékossági Mozgalom nevében szeretnék köszönetet mondani önnek, elnök úr, önnek, a kollégáinak, a parlament szolgálatának a kitűnő együttműködésért, és ezen nagyon fontos rendezvény megszervezéséért. Ahogyan ön is elmondta, elnök úr, a parlament kezdettől fogva határozottan sikra szállt a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméért, és a fogyatékossággal foglalkozó munkacsoport a parlamentben a legrégebb óta működő munkacsoport ezen a területen. Szeretnék köszönetet mondani az összes ott dolgozó kollégának támogatásáért és elkötelezettségéért. Ugyanígy szeretnék köszönetet mondani azon parlamenti képviselőknek is, akik támogatták a delegációinkat, azért, hogy a tagállamokból eljöhessünk ide. Ez a negyedik alkalom, hogy a fogyatékossággal élő személyek eljönnek az Európai Parlamentbe. Az első alkalom 1993-ban történt. Akkor emlékeztünk meg először december 3-án a fogyatékossággal élő személyek nemzetközi napjáról, a második ilyen parlamenti rendezvényre 2003 végén került sor ez volt az Európai Unióban a fogyatékossággal élő személyek éve, és az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament támogatására igényt tartunk, hogy ezt az új évtizedet úgy kezdhessük el, hogy mozgósítsuk a társadalmat, a társadalmi szereplőket, mindazokat, akik döntéseket hoznak, a fogyatékossággal élő személyek számára a fogyatékossággal élő személyek második évében, 2021-ben. Fontos megjegyezni, hogy ez a két rendezvény akkor került megrendezésre, amikor a bővítésre került sor az Unióban a második. A harmadik alkalom 2012-ben volt egy nagyon turbulens időszakban gazdasági és pénzügyi válság sújtotta a tagállamokat, egyes országokban szociális válság is kibontakozott és ez a fogyatékossággal élő személyek jogai terén is komoly visszalépést jelentett. Az Európai Unió most azt állítja, hogy a fellendülés útjára lépett, és most egy új lendületre van szükségünk. Azért, hogy visszatérjünk az Európai Unió alapvető értékeihez a szociális jogok európai pillére, az egyezmény léteznek. Itt van ez az egyezmény, és szükség van egy nagyon erős közös akaratra, szándékra az összes intézmény részéről, ahogyan arról ön is említést tett, tisztelt elnök úr. És remélem, hogy itt eh, ebben a házban a három elnök második eh, ülését eh, Juncker úr és ön részvételével meg tudja ezt szervezni. 2011-ben volt az első ilyen találkozó, ahol megvitatták az intézményközi rendelkezéseket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy valóra váltsuk azt, amire szükség van az elkövetkezendő évtizedben, és erről is szeretnék néhány szót szólni. Ezen a mai fontos találkozón két kiemelkedő dokumentumot fogunk elfogadni. Az egyik az európai 2019-es választások hozzáférhetőségével kapcsolatos. A szavazati jog a közéletben és a politikai életben való részvételhez való jog, az a jog, hogy, politik, hogy a választásokon indulhassunk. Tudjuk, hogy jelöltek ezreit megfosztják a szavazati jogtól. És nagy örömmel hallgattam a szavait, azokról a lépésekről, amelyeket a parlament eddig megtett, annak érdekében, hogy eh, hozzáférhetőek legyenek számukra is a választások. A parlament fontos, hogy a tagállamok és a bizottság felé tartósan jelezze, hogy számolják fel azokat az akadályokat, amelyek a fogyatékossággal élő, élő személyeket megakadályozzák abban, hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal. Hiszen a kérdés egyszerű, állampolgárok vagyunk, ha nem szavazhatunk, akkor nem vagyunk állampolgárok az Európai Unióban. És ez egy követelés, egy egyetemes követelés mindannyiunk részéről, mindenki felé, azok felé, akik döntéseket hoznak. A második dokumentum, amelyet ma elfogadunk, egy nagyon fontos állásfoglalás. Ennek tárgya az Európai Fogyatékossági Stratégia a következő évtizedre. Egy nagyon erős stratégiára van szükségünk, ahhoz, hogy elkezdhessük ennek a stratégiának a teljes körű végrehajtását. A helyzet az, hogy az egyezmény megkötésére, ratifikációjára a válság közepette került sor. És ha nekem kellene értékelnem az eddig történteket, azt kell mondjam, hogy ami eddig történt, az rendben van, egy kivétellel. Az európai intézmények nem kérdezték meg azokat az országokat, amelyeket amelyek megtakarító, megszorító intézkedéseket kellett, hogy alkalmazzanak, nem kérték fel őket arra, hogy védjék a fogyatékossággal élő személyek jogait. Az európai intézmények kötelessége ezt megtenni. És ha azon országok kormányai azt állítják, hogy az uniós intézmények arra kérik őket, hogy intézkedéseket tegyenek a fogyatékossággal élő személyek jogainak megnyírválása érdekében, akkor az intézményeknek fel kell emelni hangjukat ezzel szemben. Az új évtizednek, a fogyatékossággal élő személyek második évének úgy kell kezdődnie, hogy egy robusztus fogyatékossági stratégia legyen hatályban. Egy holisztikus megközelítésre van szükség, a fogyatékossággal élő személyek jogainak területén, hogy visszatérjünk az európai alapértékekhez. Az Európai Fogyatékossági Stratégia teljesen szerepet kell kapjon a következő több éves pénzügyi keretben az Európai Unióban. 20 év telt el az Európai Fogyatékossági Fórum létrehozása óta, ezért ma 20 év cselekvést, jelenlétet is ünneplünk. Megemlékezünk arról, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára fontos kérdéseket felvessük a döntéshozók előtt. Elnök úr, biztosítanunk kell azt, amit ön mondott, ne hozzanak döntéseket rólunk, nélkülünk. Erről szól ez a 20 év történet is. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, amiért eljöttek ma. A mi jelenlétünk és a struktúrált párbeszéd, amelyet az Európai Parlamenttel folytatunk, ma így lehetséges, de nem csak a parlamenttel, hanem az európai intézményekkel és a civil társadalommal is. Ezáltal egy üzenetet is megfogalmazunk ma az emancipációról, a diszkriminációmentességről, megfogalmazunk egy üzenetet a szabadságról, ahogy az elnök úr mondta. Azt mondjuk, hogy élni akarunk a jogainkkal, feltételek nélkül, azt követeljük, hogy teljes jogú állampolgárok lehessünk tagállamokban, hazánkban és az Európai Unióban is. Ez az üzenet el kell, hogy jusson mindannyiok, mindannyiok, mindazokhoz, akik döntéseket hoznak a településeken, a fővárosokban, a tagállamokban, és természetesen itt, az Európai Unióban is mindannyiunknak egy gyümölcsöző eszmecserét kívánok, ne szülessenek döntések rólunk, nélkülünk. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úrnak, és az Európai Fogyatékosügyi Fórum elnökének a megnyitó beszédét. Szeretnék bemutatkozni, Kósa Ádám vagyok, az Európai Parlament képviselője. A Disability Intergroup egyik elnöke vagyok. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Közeledik 2019, az európai parlamenti választások éve. Éppen ezért aktuális megbeszélnünk, hogy az EU-ban és az egyes tagállamokban mi a mostani helyzet a fogyatékossággal élő személyek választójogával. Ma a délelőtt során ezzel fogunk foglalkozni. Olyan kérdéseket fogunk megbeszélni, megvitatni, hogy hozzáférhető-e jelnyelven, vagy brej írással, vagy könnyen érthető formában a választási tájékoztatóanyagok megkapják-e a teljes körű segítségnyújtást a fogyatékossággal élő személyek a szavazási eljárás során? Vagy éppen, hogy mit tehetünk a jelöltként kívánni induló fogyatékossággal élő személyek előtt álló akadályok lebontásáért? Illetve felül kell -e vizsgálnunk a személyek cselekvőképességét, vagy a jogi képességét szabályozó elveket? Most először a szakértőink fognak beszélni. Maximum 5-5 percben szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy picit már csúszásban vagyunk, ezért mindenkit nagyon szépen kérek arra, tartsák be az időkeretüket. Összesen egy óra áll rendelkezésünkre. Jó lenne, hogyha ebből 10 percet tudnánk levenni, hogy a többi felszólaló is kaphasson lehetőséget a hozzászólásuknak. Utána a különböző felszólalók 2-2-2 percben fognak felszólalni. Kaptunk egy listát, elnöktársaimmal együtt közösen fogjuk levezetni ezt a vitát. Nagyon-nagyon sokan szeretnének hozzászólni, ezért nagyon-nagyon kérem önöket, tartsák az időkeretet. Én fogom jelezni, hogy telik az idő, de tényleg kérem, tartsuk tiszteletbe egymás idejét. Bemutatom kollégáimat, Marek Plura kollégámat, és Mrs. Pigot az Európai Fogyatékosügyi Fórumtól. Ők is szeretnének majd hozzászólni, de még előttük kivételesen szeretném megadni a szót az első szakértőnknek. Georgius Dassis úrnak. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke. Neki sietnie kell, nagyon el kell szaladnia egy munkatársának a temetésére. Ezért szeretném megadni a szót Dassis úrnak. Nem is tudom, hol ül. Ó, most jelezték, sajnos már el kellett mennie. Nagyon sajnálom, hogy a csúszás miatt nem tudott itt maradni velünk. Ezért akkor át is adom a szót második szakértőnknek, de még előtte azért kihasználom a lehetőséget, és megadnám a munkatársaimnak, képviselő munkatársamnak, Marek Plura úrnak a lehetőséget, hogy pár szóban köszöntsem Önöket. Utána pedig Pigot asszonynak szeretném megadni a szót, ő is pár szóban köszönteni önöket. Utána pedig meghallgatjuk a szakértőket. Plura úr, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves Ádám. Hölgyeim és uraim! Először szívélyesen üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy erőfeszítést tettek, és eljöttek ide az Európai Parlamentbe, azért, hogy megosszák velünk véleményüket, tapasztalataikat. Köszönettel tartozom az Európai Fogyatékossági Fórumnak azért, hogy megszervezte ezt a különleges eseményt a mai napon. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a találkozón, és nagyon örülök annak, hogy kollégáimmal együtt társelnöke lehetek ennek a mai délelőttnek, amely rendkívül fontos számomra. Jó magam is fogyatékkal élek, és én is szavazó állampolgár vagyok, illetve a lengyel parlament tagja voltam, most pedig az Európai Parlament képviselője vagyok. Éveken keresztül részt vettem olyan tevékenységekben, amelyek Lengyelországban lehetővé tették a fogyatékkal élők számára azt, hogy részt vegyenek a választásokon. Nagyon sok eredményt mutathatunk fel Lengyelországban, hiszen nagyon sok olyan facilitás van Lengyelországban, amely segíti a fogyatékkal élőket a választások során. Szívesen megosztjuk a tapasztalatainkat. Sajnos azonban egy veszélyes gondolat is felütött, felütötte a fejét Lengyelországban nem régiben. Például az asszisztens segítségével történő szavazás, illetve az e-mailben történő szavazás eltörlése. Ezt nem engedhetjük meg azt gondolom, hogy nagyon sok országban vannak olyan változtatások, olyan intézkedések, amelyek segítik a polgári jogok érvényesítését a fogyatékkal élők számára. Nagyon remélem, hogy a mai napon eszmecserét folytathatunk erről. Meggyőződésem, hogy még mindig nagyon sokat teendünk. Európának szüksége van a hangunkra, a részvételünkre, illetve arra, hogy a közvitában felszólaljunk, illetve mi is hozzájáruljunk a politikai ütemtervek kialakításához. A mai ülés azt a célt szolgálja, hogy megnézzük, hol vannak az akadályok, és hogyan lehet ezeket elhárítani. Azért, hogy a fogyatékosság az Európai Unióban az állampolgári jogok korlátozását ne jelenthesse. És most Pigó asszonynak adom meg a szót, aki társelnöke mai ülésnek. Thank you, Mr. Plura. Köszönöm szépen, Plura úr. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy részt vehetek a mai ülésen. Nemrégiben választottak meg az EDF vezetőségébe, és Régóta szolgálom az Inclusion Europe-ot, illetve a fogyatékossággal élőket. Ma történelmi napot írunk, ahogyan ezt elmondták az előttem szólók, hiszen a CRPD aláírására tíz évvel ezelőtt került sor, a világvezetői aláírták ezt az ENSZ-ben és az Európai Fogyatékossági Fórumot 20 évvel ezelőtt hozták létre. Ez lehetővé tette, hogy egységesen lépjünk föl, együtt működjünk, és kiálljunk azon személyek érdekeért, akik fogyatékossággal élnek. Ezen kívül történelmi napot írunk azért is, mert lehetőség van, lehetőségünk van arra, hogy a következő évtizedet kialakítsuk, formáljuk. Ezen kívül történelmi pillanatot írunk azért is, mert rengetegen összegyűltünk itt a mai napon, szinte 800-an vagyunk itt, Európa különböző szegleteiből, különböző fogyatékossággal élő személyek jöttek el a mai napon. Rendkívül boldog vagyok, amiatt, hogy eljöttek mintegy kétszázan, akik értelmi fogyatékossággal élnek, és ez valóban történelmi pillanat. So what does that mean? Mit jelent mindez? Ez azt jelenti, hogy egyre elkötelezettebbek a fogyatékossággal élők amellett, hogy a jogaikat érvényesítsék. És ismeretesek ezek a jogok, még azok számára is, akik történelmileg a leginkább kirekesztettek voltak. Ez pedig azt jelenti, hogy közösen kell dolgoznunk, partnereket kell találnunk, ki kell aknáznunk a lehetőségeket, és mindez működik. Hiszen a nemzeti delegáción keresztül jutottak ide a konferencia résztvevői, a képviselők segítségével, illetve olyan szervezetek segítségével, mint az Inclusion Europe. Ez azt jelenti, hogy megtaláltuk annak a módját, hogy hogyan lépjünk szövetségre, hogyan működünk együtt. Ez pedig maga a politika, ez pedig nem más, mint az európai politikában való teljes körű részvétel. Azonban még mindig hosszú az előttünk álló út, hiszen még mindig vannak olyanok, akik nem érvényesíthetik jogaikat megtagadják létezésüket jogi értelemben. A kapacitás tagadása ez. Nem érvényesíthetik jogaikat, emberi jogaikat, nem veszik őket komolyan a társadalom intézményei. Ez pedig szégyenletes. Szégyenletes az, hogy 2017-ben Európában ez a probléma még mindig létezik. Addig, amíg ezeket a törvényeket nem alakítjuk át, és nem vezetjük be azt, hogy támogatást kapjanak a fogyatékossággal élő személyek a döntéshozatal során, addig a közösségünk, a társadalmunk nem szabad, és mi nem vagyunk szabadok. Ez a legnagyobb kihívás előttünk, mint mozgalom előtt. Ezen kívül hallottuk, hogy milyen más akadályokat kell elhárítani. Hogyha a mai nap, mai napot siker koronázza, akkor valami változtatást érhetünk el, és a következő ö, európai parlamenti ülésünk alkalmával majd visszatekinthetünk az új évtized kezdetére, mit kell majd ott látnunk? Azt, hogy a 2019-es választások akadálymentesen zajlottak le, mindenki részt tudott venni ezeken, a fogyatékossággal élők is, és ez tükrözi a politikában való jártasságukat, illetve érdeklődésüket. És ezért nagyon örülök annak, hogy mindenki eljött ide a ma délelőtti ülésünkre, illetve az egész napos konferenciára. Mit kell majd még látnunk visszatekintve? Jön az álmát, egy olyan Európai Uniót, ahol érvényesíthetik a jogaikat a fogyatékossággal élők, ahol lesz egy éves költségvetés, egy programkeret, amely az inklúziót valóságá teszi, valóságá varázsolja Európa minden egyes országában. És hogyha az FRA egy újabb tanulmányt készít majd a 2022-ben az állampolgárságról, akkor azt látjuk majd, hogy nincs olyan ország, amelyben megtagadják a szavazati jogot. Feladatunk tehát, hogy együttműködjünk a parlamenti képviselőkkel, akik meghívtak bennünket erre a mai eseményre, hogy együttműködjünk a biztosokkal, akik eljöttek a mai napon, illetve megtaláljuk az előrevezető utat, megnézzük, hogy hogyan működhetünk együtt az európai intézményekkel, majd visszatérve saját városainkba, saját lakóhelyünkre kérjük és követeljük, hogy minket is vonjanak be a folyamatokba, illetve tájékoztassuk az embereket arról, hogy nekünk is érvényesíteni kell teljes körű emberi és polgári jogaink, jogainkat. Tegnap azt az üzenetet hallottuk, hogy itt a hangunk, erősen hallatni kell a hangunkat. This movement united. Ez a mozgalom pedig egyértelmű üzeneteket fogalmaz meg a fogyatékossággal élők teljes jogaira vonatkozóan. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm Pigot asszonynak a megnyitó köszöntőjét. Most pedig szeretném átadni a szót az első szakértőnknek, Harry Ross úrnak. Nagyon kérem, hogy tartsa be az időt, és átadom a szót, öt perce van. Good morning. Jó reggelt kívánok. Köszöntöm a parlamenti képviselőket. Jó reggelt kívánok, parlamenti képviselők, a bizottság és a fogyatékossággal élő szervezetek kollégái. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok ma itt az Európai Parlamentben. Harry Ross a nevem. Az Inclusion Europe igazgató tanácsának tagja vagyok, egy szervezet, amely a fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozik. És a maincap szervezetnél dolgozom. Négy dologról szeretnék ma beszélni. Mi az, ami az értelmi fogyatékossággal élő személyeket megakadályozza abban, hogy politikai pártokban, a politikai életben részt vegyenek, illetve szavazzanak. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye mit mond a tagállamoknak arról, hogy mit tegyenek, Szeretnék példákat említeni arról, hogy véleményem szerint hogyan tudunk a politikai életben részt venni hazánkban és Európában egyaránt. És negyedik pontként arról szeretnék beszélni, hogy ma mindannyian hogyan tudunk hozzájárulni a változáshoz, akár az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságnál, vagy a fogyatékossággal élő személyek fórumain keresztül. Mi akadályozza meg az embereket abban, hogy szavazzanak? Az Európai Unió 10 országában a jogképességgel kapcsolatos jogszabályok az értelmi fogyatékossággal élő személyektől megtagadják a szavazás jogát. Egyes országokban az intézményekben élő emberek nem szavazhatnak. Egyes országokban megtagadják tőlünk az egyesüléshez való jogot, hogy szervezetekhez csatlakozzunk, vagy tisztségeket viseljünk. Említenék egy példát, egy Spanyolországban élő nőnek egy tesztet kellett elvégezni, hogy bebizonyítsa, hogy képes szavazni. Azt szeretném kérdezni, hogy mi történne, ha mindenkinek egy tesztet kellene letennie ahhoz, hogy szavazhasson. Vajon hányan mennének át egy ilyen vizsgán? A spanyol parlamentben a politikai pártok azt ígérték, hogy változtatnak ezen a jogszabályon. Még akkor is, hogyha a jogszabály nem tagadja meg az emberektől a szavazati jogot, a hozzáférhetőség, mint olyan egy nagy probléma. Hiszen a szavazó helyiségek, illetve a szavazatok leadásának módszerei, menete nehezen érthetőek. A jegyzékbe való felvételre vonatkozó jogszabályok is sokszor bonyolultak, nehezen értelmezhetőek, és nem könnyen olvasható és könnyen érthető módon készülnek. A szavazó helyiségekben az információk nem segítenek a fogyatékossággal élő személyeken. Az értelmi fogyatékossággal élő személyeket gyakran nem hívják meg a politikai gyűlésekre, nem kérdezik ki a véleményüket olyan kérdésekben, amelyek fontosak számukra és a közösségük számára. Ugyanígy előítéletek övezik a fogyatékossággal élő személyeket, ami megnehezíti őket abban, hogy részt vegyenek a politikai életben tapasztalatokat szerezhessenek, bebizonyíthassák képességeiket, és ez ugyanígy vonatkozik a családtagjaikra is. Az intézményekben élő személyek gyakran nem kapnak elég támogatást ahhoz, hogy felkerüljenek, felvegyék őket a választói névjegyzékbe, illetve el tudjanak menni a szavazóhelyiségekbe. Mit mond a CRPD egyezmény? A CRPD bizottság megvizsgálja azt, hogy az egyezmény betartása milyen az Európai Unióban. A bizottság komoly aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Unióban a fogyatékossággal élő személyek, főleg azok, akik intézményekben élnek, vagy jogképességük vitatott, nem vehetnek részt a szavazati eljárásokban. A CRPD bizottsága felszólította az Európai Uniót arra, hogy hozzon intézkedéseket, és tegye lehetővé azt, hogy a fogyatékossággal élő személyek, valamint a gyámság alatt élő személyek gyakorolhassák jogaikat, indulhassanak a választáson, hozzáférhető kommunikációt, tájékoztatást kell, hogy kapjanak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az akadálymentességet, illetve a hozzáférhetőséget javítsuk? Harry, mondja az elnök, elnézést, de mivel csúszásban vagyunk, ha egy kicsit le tudná rövidíteni a hozzászólását, megköszönném. Igen, köszönöm szépen, Morin. A fogy- az értelmi fogyatékossággal élő személyek számára úgy értjük, hogy minden bizonyos sok politikus nincs tisztában azzal, hogy milyen kihívásokkal vagyunk kénytelenek szembenézni. Igen, szerettem volna példát említeni önöknek arról, hogy Kansas Picard egy fogyatékkal élő politikus, aki hat éve van jelen a politikai életben, büszke arra, hogy a helyi közösségében a fogyatékossággal élő személyek érdekeit hogyan tudta érvényesíteni. Angela Bachelor az első downkorban, downkoros politikai képviselő lett Spanyolországban, a 2011-es májusi választásokon is részt vett, és 2015-ben Kevin Hart Észak-Yorkshire-ben képviselő lett, 2014-ben pedig MBA-t kapott a, ő, mint értelmi fogyatékkal élő személy. Ezek a személyek kitűnő példák arra, hogy hogyan lehet az akadályokat felszámolni, és lehetőség nyílik arra, hogy részt vegyünk a politikai életben. Bravo. Thank you, Harry. I'm sorry. Köszönöm szépen, Harry. Tudom, hogy nagyon nehéz rövidre fogni egy előre elkészített beszédet. Köszönöm szépen még egyszer. Za to wystąpienie, bardzo ważne dla nas wszystkich. A teraz proszę o głos pana wiceprzewodniczącego. Köszönöm szépen. És most pedig az Európai Parlament alelnöke Dimitrios Papadimulis kapja meg a szőt, a szót. Ő elnöke a nemek közötti egyenlőség magas szintű munkacsoportjának, és nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a parlament inkluzív, nyitott tér legyen. Elnézést kérek, mondja az elnök, elnézést kell kérnem mindenkitől, azért, mert nem működik megfelelően a feliratozási rendszer, úgyhogy ezt megpróbáljuk helyreállítani minél rövidebb időn belül. Elnézést kérek még egyszer mindenkitől. Köszönöm szépen, tisztelt eh, Párdakakais elnök úr, illetve az Európai Parlament Intergroup eh, tagjai, hölgyeim és uraim, kedves látogatók! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon, és részt vehetek a negyedik európai parlamenti ülésünkön. Az Európai Bizottság adatai szerint minden hatodik ember fogyatékkal él az Európai Unióban. Ennek a mértéke eltérő, és mintegy 8, 80 millióan vannak. December 3-a volt a fogyatékossággal élők nemzetközi napja. Ennek a napnak az a célja, hogy segítsük a fogyatékossággal élőket, illetve mobilizáljuk a támogatást az ő jólétük érdekében, illetve a méltányos bánásmód érdekében. Ma egy információs ülésre is sor kerül, amely azzal foglalkozik, hogy a hosszú távú betegségben szenvedők környezetében milyen segítő feladatokat kell ellátni. A mi ö, szervezetünk elkötelezett amellett, hogy a fogyatékkal élőket teljes mértékben bevonjuk a folyamatokba, és biztosítsuk az akadálymentességet. 2006-ban az Európai Parlament bürója egy alapelvet fogadott el, amely a diverzitás és az egyenlőség mellett tört láncsát a titkárságokban, és itt ebben megfogalmaztuk a fogyatékossággal élő személyek bevonását. A bűró elfogadta a második több éves cselekvési tervet is, amely 2014-19-es időszakat ölel fel. Ez a cselekvési terv a legfőbb eszköz arra, hogy konkrét előrelépést érjünk el a diverzitás és az egyenlőség terén, ami pedig a fogyatékossággal élőket illeti négy fő célkitűzést fogalmaz meg. Egyrészt e, megfelelő intézményes kultúrát kell létrehozni annak érdekében, hogy pozitív lépéseket lehessen foganatosítani a fogyatékossággal élők bevonására, illetve a karrier lehetőségek kiaknázására, valamint az akadálymentesítés, biztosítása az épületek, illetve az információkra vonatkozóan. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament az egyetlen Európai Uniós intézmény eddig, amely pozitív fellépési rendszert javasol a szerződéses fogyatékossággal élők számára, és látható, hogy az ilyen szerződés keretében dolgozók száma jól mutatja elkötelezettségünket. Odafigyelünk a munka és a magánélet egyens, egyensúlyára, a méltóságra, és többek között ezt támogatja a zaklatás elleni programunk is. Reméljük, hogy sikeresek leszünk, és sikerül a fogyatékossággal élőket bevonni a rendszerünk minden szintjén. Erre ösztönzök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, jak widać ogromna Köszönöm szépen, és ahogy hallottuk, nagyon sok előrelépés történt már, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament jó példa volt, és jó példa lesz a jövőben is. Most pedig Krisztof Páter következik, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság tagja, illetve egy nagyon fontos jelentés szerzője, amely arról szól, hogy a fogyatékossággal élők jogait hogyan érvényesítik az európai parlamenti választások során tessék. Uh, ladies and gentlemen, it was of course not easy task to cut suddenly 50% of my intervention, but I have... Hölgyeim és uraim, természetesen nem uh, könnyű uh, lerövidíteni a beszédemet, de azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy aki fogyatékossággal él az Unióban, a szavazati jog uh, nem reális, hanem inkább elméleti síkon létezik. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságban egy jelentést készítek a fogyatékossággal élő személyek valós szavazati jogáról az európai parlamenti választásokra nézve, és néhány hónap múlva egy átfogó elemzést szeretnék előterjeszteni arról, hogy mi is a valóság. Ha önök közül bárki szeretne segíteni nekünk, és adatokat szolgáltatni az önök országaiban működő szervezetekhez. A sárga vagy zöld, dokum, zöld papírt megtalálják a terem bejáratánál. Az európai parlamenti választásokra fókuszálunk, de az a kezdeményezés, hogy európai szinten javítsuk a helyzetet, nyilván kihat a nemzeti és helyi választásokkal kapcsolatos szabályokra is. Remélem, hogy amikor közzétesszük ezt a jelentést, a politikusok megkapják majd a szükséges információkat, hogy eredményes intézkedéseket hozzanak. Nem lesz már több kifogás. Igaz, hogy bármilyen változás az uniós választással kapcsolatos jogszabályok terén, egy hangú döntést követel meg a tagállamok részéről, de az Európai Parlament egy formális javaslatot szeretne előterjeszteni. Tehát a parlamenti képviselőkön a sor, hogy megtegyék az első lépést. Anélkül, hogy megvárnánk a végleges jelentést, szeretném hangsúlyozni, hogy egyetlen tagállamban sincs senkinek teljes körű szavazati joga, minden tagállamban van mit javítani a helyzeten. A különböző országokban a jogi helyzet automatikusan kizár bizonyos személyeket a politikai részvételből, és ennek következtében sok embertől megtagadják a szavazati jogot különböző védelmi intézkedésekre hivatkozva. 11 tagállamban ez a helyzet, 7 további tagállamban pedig a bíróságok megtagadhatják a szavazati jogot egy személytől egyéni értékelés alapján, és csak tíz olyan tagállam létezik, ahol semmilyen körülmények között sem szabad senkit megfosztani a szavazati jogtól a fogyatékosságára hivatkozva. Még akkor is, hogyha elméletben nem korlátozottak a szavazati jogok, rengeteg az akadály, ami európai állampolgárok millióit akadályozza a szavazati jogban. Ezek közül szeretnék néhányat megemlíteni. Több tagállamban például senki sem foglalkozik azzal, hogy a milyen formában kapják meg a fogyatékossággal élő személyek az információt a szavazó helyiségekben való megjelenés egy komoly kihívást jelent nagyon sokak számára. A csökkent mozgásképességű személyek számára nehéz eljutni a szavazó helyiségbe, és aztán ott is további nehézségek jelentkeznek, még akkor is, hogyha a nemzeti jogszabályok tartalmaznak jogi rendelkezéseket, akadályozzák azt, hogy egy személyes asszisztens vagy támogató személy segítse a fogyatékossággal élő személyeket, ami ellentmond a titkos szavazati jognak. Vannak, akik nem tudják elhagyni otthonukat, és több tagállamban a gyakorlatban semmilyen lehetőség, lehetőség sem nyílik számukra, hogy szavazzanak. Vannak egyéb problémák a szavazó cédulákkal is, amelyeket, amit majd kifejtek a jelentésemben. Tisztában vagyok azzal, hogy időre van szükség ahhoz, hogy minden uniós fogyatékossággal élő állampolgár számára javítsunk a helyzeten, de azok a rendelkezések, amelyek megfosztják az embereket a szavazati joguktól, mentális vagy egyéb fogyatékossági probléma miatt, ezeket el kell törölni beleértve azokat is, akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségekbe, valós szavazati jogot kell biztosítani számukra, technikai módszereket kell felhasználni ahhoz, hogy titokban tudjanak szavazni. Ez az emberi méltóság kérdése. Nem fogadhatjuk el a jelenlegi rendelkezéseket, amelyek európai állampolgárok millióitól megtagadják ezt a jogot. Itt az ideje, hogy ezen változtassunk. Van még időnk a 2019-es európai parlamenti választások előtt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Dziękuję bardzo Krzysztofie, to... Köszönöm szépen. Nagyon releváns ez a jelentés, amelyet készít, és rengeteg konkrét információ lesz benne a megtendő lépésekről. Most uh, Pigo, asszonynak adom meg az elnökletet. Köszönöm szépen, nagy örömmel hívom fel Pat Clarkot, az LDF e alelnökét, arra, hogy tartsa meg beszédét. Parancsoljon! Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Nagyon fontos téma ez, remélem, hogy a rendelkezésemre álló időben megfelelően tudok beszélni erről, de az EDF manifestóját szerettem volna bemutatni a 2019-es európai parlamenti választásokra. Bevezetésként hadd mondjam, hogy az EDF a 20. évfordulóját ünnepli idén. Itt a negyedik fogyatékossággal élők Európai Parlamentjében és reméljük, hogy el tudjuk fogadni ezt a manifestót, hiszen 2019-ben európai parlamenti választások lesznek. Arra szólítunk fel, hogy az európai választások teljesen hozzáférhetőek legyenek és akadálymentesek legyenek azt szeretnénk, hogy garantálják, hogy minden fogyatékossággal élő személy indulhasson a választásokon jelöltként, illetve szavazhasson szabadon. Tehát ezt a jogát mindenkinek biztosítani kell, ahogy a CRPD 29-es cikke azt előírja. Szeretnénk a jelenlegi jogi képesség és cselekvőképességről szóró szabályokat megváltoztatni. A szavazófülkék legyenek hozzáférhetőek, akadálymentesen hozzáférhetőek, ugyanúgy, ahogy a szavazási eljárások is. A választási kampány anyagai, a politikai viták, a politikai pártok programjai és weboldalai szintén legyenek akadálymentesen hozzáférhetőek legyen megfelelő adatgyűjtés a fogyatékossággal élők részvételéről a választási folyamatban, és ezt elemezzék tanulságokat levonva a jövőre átfogó európai fogyatékossági stratégiára is szükség van. Nagyon örülünk annak, hogy Tajáni elnök úr elkötelezte magát emellett korábban. Valamennyi EU-s tagállamnak el kell, hogy fogadjon 2020 és 20-tól 30-ig tartó időszakra fogyatékossági stratégiát. A költségvetés a stratégia végrehajtásához elengedhetetlen, és ezt be kell építeni az Európa 2020-as stratégia folytatásába. Az Európai Unió az ENSZ CLPD egyezményét is végre kell hajtsa, ide az összes intézmény és ügynökség beletartozik. A fogyatékossági stratégia kell, hogy egy új fogyatékossági jogok agendája motorja legyen 2020 és 2030 között. 2021 a következő fogyatékossággal élők európai éve, és remélem, hogy itt meg is tudjuk majd ünnepelni a CRPD aláírásának évfordulóját. Európai finanszírozást szeretnénk a megkülönböztetésmentesség és megfelelő lehetőségek biztosítására. Ez jelenjen meg a kohéziós politikában, jelenjen meg a következő több éves pénzügyi stratégiában és a strukturális alapokban is garantáljuk, hogy érdemben részt vehessenek a fogyatékossággal élők, illetve az ő szervezeteik az Európai Unió jövőbeni költségvetésének meghatározásában és felhasználásában. Hajtsák végre a fogyatékossággal élők életkörülményeinek javítására vonatkozó programot, és hallgassák meg az ő képviseleti szerveiket az európai szociális jogok pillérével kapcsolatban, és az ehhez kapcsolódó kezdeményeseknél. Szeretnénk egy szociális védelmi ö, platformot létrehozni, úgymond, annak érdekében, hogy megfelelő és méltó életkörülmények között élhessenek a fogyatékossággal élők családjukkal. Jelenjen meg az EU jogalkotásában, politikájában a fogyatékossággal élők szempontja. Szeretnénk garantálni, hogy valamennyi fogyatékossággal élő élvezhesse az összes jogát, és élhessen az összes jogával, így az oktatáshoz való jogával is. Szeretnénk, hogyha a szegregáció véget érne az oktatási intézményekben. Az EU fogadjon el, hajtson végre és tartasson is be fogyatékossági jogszabálycsomagot. A Marrakes szerződést is hajtsák végre, a partnerországokkal együttműködve. Szeretnénk tartózkodni aztól, hogy gazdasági kompenzációt kelljen nyújtani a hozzáférhető formában megjelenő könyvekért a jövőbeni és jelenlegi technológiai fejlődés kihasználásával ne hagyjunk ki senkit. Garantáljuk, hogy a fogyatékossággal élők ugyanúgy élhessenek ezekkel a jogaikkal, mint bárki más és vehessenek teljes mértékben részt az élet valamennyi területén. Az utasok jogairól szólva garantáljuk a fogyatékossággal élők mozgásszabadságát, ugyanúgy, mint a többi állampolgár. Az emberi jogok Európájáról szólva felszólítjuk az EU vezetőit, hogy fogadjanak el egy horizontális, egyenlő bánásmódról szóló jogszabályt, amely garantálja, hogy a nők és a gyerekek jogait is figyelembe veszik, a fogyatékossággal élő nők és gyermekek jogait is figyelembe veszik minden politika területen. És az Európa Tanács isztambuli egyezményének rendelkezéseit eh, tartsák be az a nők és gyermekek elleni erőszakról, a kényszer sterilizációról. Javaslom, eh, ajánlom tehát ennek a háznak a figyelmébe ezt a manifestációt. Köszönöm szépen, Pat, és mindannyiunknak lehetőségünk lesz arra, hogy a, a manifestot el, alá elfogadhassuk. És most pedig az Pirko Melemákinak adom meg a szót a Finn Fogyatékossági Fórum részéről. Kettő percre, ő az első felszólalunk. Hölgyeim és uraim, kedves barátok, kollégák! A Finn Fogyatékossági Fórum nevében szeretném megszólítani Európa politikai vezetőit, illetve az Európai Fogyatékossági Mozgalmat. Közös feladatunk, hogy meggyőződjünk arról, hogy a fogyatékossággal élők élvezhetik szavazati jogaikat, illetve részt vehetnek jelöltként a választásokon, az európai parlamenti választásokon. Az ENSZ CRPD-hez való csatlakozását követően lehetőségünk van arra, hogy teljes körbe bevonjuk a fogyatékossággal élőket a választási folyamatokba, teljes egyenjogúságot biztosítva a 29-es cikk értelmében változtatásra van szükség. A tagállami jogszabályokat összhangba kell hozni az egyezmény 12-es cikkével, illetve az egyes általános megjegyzéssel, ami a szavazófőkék akadálymentesítését jelenti, illetve a szavazati folyamat akadálymentesítését, hozzáférhetőségét. Fontos, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy mi történik. Ez vonatkozik a kampányokra, a politikai találkozókra, a politikai vitákra, a weboldalakra, honlapokra. Ezek inkluzív, és akadálymentesek, hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Mindenkinek joga van arra, hogy függetlenül szavazzon. Ma Finnország száz éves évfordulóját ünnepli ö, függetlenségének. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a fiatalokat is be kell vonni a választási folyamatokba. Ezt nagyon fontosnak tartom. Thank you very much, Pirko. Köszönöm szépen, Pirko. Tolkid Olesennek adom meg a, szőt, a szót a dániai fogyatékossági szervezet részéről. Is it on now? Yes. Thank you very Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Det a denne session. Det er ikke let at få tiden til at hænge sammen. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a mai találkozót. Tudom, hogy nem volt egyszerű. Illetve köszönöm szépen azt is, hogy lehetővé teszik azt, hogy részt vegyünk ezen a mai eseményen. Dániában még további előrelépésre van szükség, annak ellenére, hogy már vannak eredményeink. Nagyon fontos, hogy hozzáférjünk a politikai pártok által kiadott információkhoz, és hogy részt vehessünk a nyilvános hivatalos vitákon. Néha a televíziós programokat nem kíséri felirat vagy jeltolmácsolás, és ez kizár bennünket a demokratikus folyamatból. nagyon fontos az, hogy a fogyatékossággal élők szavazhassanak, illetve megválaszthassák őket. Dániában vannak olyan önkormányzatok, amelyek akadályozni kívánják a fogyatékossággal élőket abban, hogy jelöltként induljanak a választásokon. Ez pedig elfogadhatatlan. Erre mindenkinek joga van. Remélem, hogy az európai választások jól zajlanak majd, és itt az Európai Parlamentben is lesznek fogyatékossággal élő képviselők. Thank you very much for your... Köszönöm szépen Torkild, és azt is, hogy betartotta a felszólalási időt. A következő hozzászóló Maria Pina López, a Plena Inclusion mozgalomtól, és a Szermi, a Spanyol Fogyatékossági Fórum képviselője. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A szociális mozgalmak képviselői és a fogyatékossággal élő szervezetek képviselői. Maria Pino a nevem, 51 éves vagyok, és Castilla-La Mancha régióból származom. Testvéreim voltak azok, akik 12 évvel ezelőtt egy bíróhoz vittek, egy szakértővel kellett beszélnem, magamra hagytak, senki sem magyarázta el, hogy mindennek mi volt a célja. A bíró elmondta, hogy jogképességemtől, cselekvőképességemtől megfosztanak, én sírva rohantam onnan ki. Tehetetlennek éreztem magam. 2010-ben egy alapítvány, a teljes befogadásért küzdő alapítvány volt az, amelynek gyámsága alá kerültem, és akkor ébredtem rá arra, hogy mi történt. Tavaly írt gyámom egy levelet, és azt kérte, hogy a rám vonatkozó ítéletet vizsgálják felül. A szakértővel már találkoztam, és a közeljövőben a bíróval is fogok találkozni. Azt akarom, hogy visszaszerezzem a szavazati jogomat, mert csak az anyagi kérdésekben szorulok támogatásra. Amikor a szüleimben éltem, szavazhattam, és arra szavaztam, akire akartam. Miért ne tehetném ezt továbbra is? Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy elmondjam önöknek, hogy egy munkacsoport tagja vagyok, amely a teljes befogadásért küzd, valamint a spanyol szervezetnek is tagja vagyok, és megoldásokat keresünk annak érdekében, hogy a megfelelő támogatásokkal döntéseket hozhassunk. Azt szeretnénk, hogy meghallgassanak bennünket, hiszen mi is állampolgárok vagyunk, nem valamilyen csodabogarak, az értelmi fogyatékkal élő személyek számára is fontos, hogy szavazhassunk. Spanyolországban még százezer olyan ember él, aki nem szavazhat. Azért, mert egy bíró megfosztotta ezen képességétől, nagyon sokan közülük értelmi fogyatékossággal élnek. A teljes befogadás az a szervezet, amely bennünket támogat, Spanyolországban és más a CERMIhez tartozó szervezetek azért küzdünk, hogy ez a helyzet megváltozzon. Novemberben a spanyol képviselők egyöntetűen úgy döntöttek, hogy a választó, választási törvényt megváltoztatják, hogy biztosítsák a szavazati jogot az összes fogyatékkal élő személy számára. Így végre Spanyolországban kezdenek eleget tenni az ENSZ egyezmény 29-es cikkének, amely a fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozik, és kimondja azt, hogy jogunkban áll részt venni a politikai életben és a közéletben. Most arra várunk, hogy ez a változás a választási törvényben előidezett változás valóra váljon, hogy ne legyen több olyan választás, amelyben nem, amelyen nem vehetünk részt. Szeretnénk gyakorolni ezt a jogunkat, de ennek érdekében a kormányoknak biztosítaniuk kell azt, hogy szavazhassunk, és azt, hogy egyelő feltételek mellett tegyük ezt, mint az összes többi állampolgár is a szavazati eljárás, illetve az információ nem közérthető, nem hozzáférhető, nem egyértelmű a fogyatékossággal élők számára. Biztosítani kell azt, hogy a választóhelységekben, választóhelységeket megközelíthessük, információt kell adni arról, hogy hogyan zajlik a szavazás, és ennek különböző módozatait is rendelkezésre kell bocsátani. Mindez mindannyiunkat érint. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Thank, thank you very much, Maria. And I'll call on our next speaker. Köszönöm szépen, Mária. Most pedig Marcel Bobodek következik a nagyot halló személyek Európai Szövetségétől. Eh, dank u wel, voorzitter. De... Köszönöm szépen. Az Európai Parlament elnöke a szabadságról beszélt. Meg kell, hogy köszönjük neki ezt, azt hiszem. De vendégként ebben a házban arra szeretném őt kérni, hogy garantálják, hogy ez az épület is akadálymentesen hozzáférhető, és hogy valamennyi demokratikus intézmény hozzáférhető. Mert a mai naptól kezdve minden ülést hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára, aki bármilyen fogyatékossággal él, legyen az hallási, látási vagy bármilyen más fogyatékosság. Elengedhetetlen, hogy ez megvalósuljon. A feliratozás például elengedhetetlen. Több millió állampolgár él hallási fogyatékossággal. Az ő számukra nagyon fontos ez a feliratozás, hiszen ők élni kívánnak a demokratikus jogukkal arra, hogy szavazzanak. És ez a tartományi, a nemzeti választásokra is ugyanúgy igaz, mint az európai választásokra. A feliratozás az csak a kezdet. Minden információt, ami fontos, a parlamenti üléseket mind-mind feliratozni kellene, hiszen ezek az emberek így tudnak tájékozódni, akinek halási fogyatékossága van, így tud tájékozódni. Az összes politikai párt eh, weboldala, ülései, amelyek nyilvánosak, ugyanígy elérhetőek, hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Az az eszköz, amelyet én hordok magamnál, az nagyon hasznos. Fontos azonban a jelnyelvi tolmácsolás is, tehát hogy legyen mindig ez is elérhető de akár említhetném a televíziós műsorokat is, amelyek a választásokhoz kapcsolódnak. Ezeket is feliratozzák, hogy a hallási fogyatékossággal élők is tájékozódhassanak. Mindenfajta állami televízió műsor, amely választási kérdéseket érint, kell, hogy feliratozással rendelkezzen. Mindegy, hogy bal, vagy jobboldali, vagy közép pártok műsora, vagy állami választási műsor. Ez itt a politikai felelősségvállalásról is szól, arról, hogy ezeket a követelményeket teljesíteni kell minden esetben. Szerintem az is nagyon fontos, elnézést, mondja az elnök asszony, elnézést, hogy félbeszakítom, de kérem próbálja meg minél előbb befejezni, mert nagyon fogy az idő. Igen, majdnem befejeztem már, köszönöm. Tehát a politikai a választásokon a jelöltek, a politikai pártok jelöltjeinek a beszédeit is feliratozzák és természetesen magát a szavazást is hozzáférhetővé kell tenni a hallási fogyatékossággal élők számára. Mindenkivel, aki bármilyen elektronikus berendezést használ, hozzáférhetően kell, hogy tudjon szavazni. Szerte Európában ezek az emberek csak így tudnak a választási folyamatban részt venni. Köszönöm szépen! Now give the floor to the first MEP speaking from... Most pedig megadom a szót az első európai parlamenti képviselőnek, Miriam Dallinak, aki máltai képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, barátok, őszinte kell legyek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és megoszthatom önökkel a nézeteimet arról, hogy miért hiszem azt, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek központi szerepet kell biztosítani a közéletben és a politikai életben. Ami engem illet, ez egy olyan e, kérdés, e, amely e, fontos, de ami szerintem sokkal inkább túlmutat a szavazáson. Az, ez itt nem csak az akadálymentesítésről vagy a hozzáférhetőségről van szó, nem arról van szó, hogy bárkinek szívességet kellene tennünk, ez egy olyan kérdés, amely az egyenlőségről szól Szorosan együttműködöm fogyatékossággal élő személyekkel és az őket képviselő szervezetekkel itt és Máltán is, hazámban. Van valami, ami nagyon egyértelmű, a fogyatékossággal élő személyek egyenlőséget szeretnének, és jogukban áll ezt követelni. Bárki és bárhol is él, joga van ehhez olyan embereket látunk itt, akik szeretnék megkapni ezt a jogot. Nem zárhatjuk ki egymást, hiszen egymást kiegészítjük, és ami ennél még fontosabb, senki sem dolgozhat ki szakpolitikákat a fogyatékossággal élő személyeknek úgy, hogy azok nem vesznek részt ebben a folyamatban. Ezért az én üzenetem az, hogy önöknek is részt kell venniük ebben a folyamatban. Fontos, hogy az önök hangját hangosan meghallja mindenki. Itt nem csak a szavazásról van szó, mert számomra ez nem meríti ki a teljes körű politikai életben való részvétel jogát. Én azt szeretném, hogy politikai jelöltek, akik fogyatékossággal élnek, szerepeljenek a listáinkon helyi, regionális, nemzeti és európai parlamenti szinten is ha a mi parlamentjeink valóban reprezentatívak szeretnének lenni, és képviselni szeretnék a társadalmat, akkor fontos, hogy a társadalom egészét tükrözzék, és ide beletartoznak a fogyatékossággal élő személyek is. Tudom, hogy fogy az idő. Én támogatom azt, hogy ne hozzanak döntéseket rólunk nélkülünk. Szerintem ez nem csak egy mondat, hanem fontos, hogy a társadalmi befogadást biztosítsuk, ehhez kulcsfontosságú az, hogy a fogyatékossággal élő személyek is leüljenek eh, a politikai döntéshozók mellé az asztalhoz. Tehát dolgozzunk együtt, biztosítsuk a jogokat eh, mindenkinek a társadalomban, adjuk meg a lehetőséget, hogy hozzájáruljanak a változáshoz. Ha tényleg ezt szeretnénk, tényleg változást szeretnénk, akkor meg kell adnunk a fogyatékossággal élő személyeknek is a jogot ehhez. Mától kezdve mindenkinek meg kell adni a jogot, hogy hallathassa hangját a politikai szintéren, hogy valóban előidézhessük a változást. Köszönöm szépen, és jó vitát kívánok mindenkinek. I now invite Pascal Grieb. Köszönöm szépen, most pedig Pascal Grip kapja meg a szót a francia fogyatékossági tanács részéről. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szavaznunk kell mindannyiunknak, hiszen a szavazati jog az állampolgárság része, nem pedig egy privilégium bizonyos emberek kezében. Mégis a fogyatékossággal élők esetében ez a folyamat nem természetes, nagyon sok akadály hárul az útjukba, például az információhoz való hozzáférés, illetve a választási programokhoz való hozzáférés. Ezen kívül a szavazati fülkék hozzáférhetősége is problémát jelent, illetve ott van a gyámság alatt élők, szavazati jogának problémája. Ez pedig akadályozza az inkluziót, illetve az autonómiát, ezért a következő európai parlamenti választások előtt azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy vegye figyelembe a következő ajánlásokat. A választási kampány hozzáférhetőségét, akadálymentességét biztosítsa egyszerű, érthető nyelven, feliratokkal, Második ajánlás. A szavazati fülkék hozzáférhetőek, akadálymentesek kell, hogy legyenek. Ugyanígy a költségek visszatérítését biztosítani kell, illetve a kampányhoz való hozzáférést is. Negyed sorban pedig meg kell erősíteni a fogyatékkal élő, élő nők választási folyamatban való részvételét választóként és jelöltként is a helyi, nemzeti vagy közösségi szinten. Így lehet az ENSZ egyezményének 29. cikkét érvényesíteni, hiszen így lesz csak a választójog mindenki számára élvezhető jog. És azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy garantálja és támogassa ezt a jogot. Köszönöm. Thank you. Thank you very much, Pascal. Köszönöm szépen, Pascal. A következő hozzászólónk Danny Kennel, a Siket Fiatalok Európai Uniójának képviseletében. Hello everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Én azért szeretnék lobbizni, hogy a fogyatékossággal élők akadálymentesen hozzáférhető szavazó irodákban szavazhassanak. A nagyot hallók például gyakran, és a siketek gyakran kimaradnak rájuk nem gondolnak. A jelnyelvet használók, siketek és nagyothallók is jogosultak szavazni, az egyetemes tervezés gondolatát fogadjuk el, hogy mindenki részt vehessen a szavazási folyamatban. Jelnyelven keresztül, keresztül vagy jelnyelvi tanításon keresztül, és más példákat is mondhatnék. Tehát a hozzáférhetőséget a jelnyelven keresztül is meg kell valósítani, ez még nem így van. Az információt nem biztosítják még jelnyelven. Tehát most nem tudunk élni a szavazati jogunkkal, mert nincs jelnyelvi tolmácsolás, és a fiatalok akik szeretnének aktívan részt venni a politikában, de fogyatékossággal élnek, gyakorlatilag kétszeresen is meg vannak különböztetve. A fogyatékossággal élőknek is biztosítani kell a szavazati jogát. Mi is ugyanilyen európai állampolgárok vagyunk, tehát nekünk is ugyanolyan egyenlő módon hozzáférhetővé kell tenni a szavazási folyamatot. Thank you very much. Köszönöm szépen, Deni. És az én listámon az utolsó hozzászóló Giulio Nardone, ezután pedig át fogom adni a következő moderátornak a szót, de először Giulio Nardone következik az Olasz Fogyatékossági Fórumtól. Signor Presidente, signori... Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! az alulíródtak a fogyatékossági fórum tagjai annak érdekében, hogy mindenkinek meglegyen a szavazati joga a gyakorlatban is, a CRPD egyezmény 9-es cikke alapján, amely előírja, hogy minden fogyatékossággal élő személynek joga van bármilyen ö, nyilvános ö, épületet vagy helyet hozzáférni, és ez a weboldalakra is vonatkozik, ugyanúgy, mint másoknak, szeretne benyújtani egy javaslatot. A fogyatékossággal élők ö, számára alkalmazott nemzetközi jelzés egy ö, kerekes szék. Ez a kép ö, félrevezető, és az a helytelen vélemény alakul ki, hogy ahova kiteszik ezt a szimbólumot, a széket, akkor ez a e, helyszín minden fogyatékossággal élő számára hozzáférhető. És ezt a helytelen véleményt sajnos az állami hatóságok, a tervezők, az építészek, a tömegmédia is tartja. Közben az a szándék, hogy akadálymentesen építsenek, általában csak a fizikai akadályokra vonatkozik, de nincsen semmifajta jelzés az érzékszervi fogyatékossággal élők számára. Ezért felhívjuk az EDF-et, mint ennek a petíciónak az aláírói, hogy nyújtsa be azt a javaslatot, hogy a hozzáférhetőség nemzetközi szimbólumába integrálják, integráljanak egyéb grafikus jeleket, amelyek a többi fogyatékosságra is utalnak, akkor is, hogyha ezek szerepelnek a fogyatékosság definíciójában, de ezeket nem szabadna félretenni, és konkrét hozzáférhetőséget kell megvalósítani. Ebben az irányban mozdult el az olasz állami vasútársaság, amely készített egy ilyen szimbólumot, és ezt beszeretnénk majd mutatni az elnökségnek, mint egy lehetséges megoldást. Köszönöm. Thank you very much, Julio. Köszönöm szépen, Giulio, és nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes javaslatot is, és ezzel megköszönöm a felszólalók erőfeszítéseit, akik itt voltak az első fordulón. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és most átadom a levezető elnök szerepét Kósa Ádám kollégámnak. Ben. Köszönöm szépen Pigot asszonynak a kiváló levezetést. Én elnézést kérek az időkeret fontosságát, nagyon meg fogjuk tartani, hogy mindenki megfelelő időt kaphasson, és felhívom az önök figyelmét arra, hogy minden hozzászóló a saját asztalánál lát egy monitort, ahol működik, mozog a számláló, tehát ott a rendelkezésre álló időt lehet követni, tehát lehet jól használni ezt a rendelkezésre álló szabadidőt. Most pedig akkor átadnám a szót a képviselő kollégámnak, Olaszországból érkezett hozzánk, Brando Benifej kollégámnak. Eh, Köszönöm szépen. Ma rendkívüli napnak vagyunk tanúi, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most tanúbizonságot teszünk arról, hogy az Európai Unió valóban mindenkinek az uniója. De félúton járunk még csak. Az EU az emberek jogainak bajnoka a világon, de a fogyatékossággal élők jogait még nem tudjuk teljesen hatékonyan megvédeni. A hozzáférhető, inkluzív környezet és élet, mindenkinek a joga erre emlékeztettek azok, akik előttem szóltak, és még bőven van tennivaló. Meg kell, hogy védjük az európai hoz, ö, fogyatékossági jogszabályokat, együttműködve, és nem fogadjuk el, és nem is kell, hogy elfogadjuk semmelyik tagállamtól azt, hogy nem teljesítik ezeket a szabályokat, és hogy feláldozzák kevesek jogait a többség érdekében Alapvető az is, hogy a politikában és a választási folyamatban részt vehessenek a fogyatékossággal élők, mert egyébként maga a demokrácia fogalma sérül. Köszönöm, hogy itt lehetek, rövidítenem kell, mert kevés az időnk. Mindenkinek köszönöm a lelkesedést és hogy eljöttek. Nagyon őszintén köszönöm az EDF-nek, minden kollégának, az összes küldöttnek és szervezetnek, aki elutazott ide. Az olasz állampolgártársaimnak is köszönöm, akik otthonról kísérnek bennünket most figyelemmel. A mottunkra emlékezzünk. Semmiről ne döntsenek, ami rólunk szól, nélkülünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő kollégám beszédét köszönöm, most pedig Svédországból érkezett a következő hozzászólónk, Anna Hildingson. Neki szeretném átadni a szót hol is ül, nem tudom, merre van, akkor vegye át a szót. Hej! År 1989 fick personer med ut... 1998-ban a fogyatékossággal élő személyek Svédországban megkapták a szavazati jogot. Ezáltal végre teljes jogú állampolgárokká váltunk a társadalomban. És ennek így kell lennie. Nem lehetséges, hogy ugyanazon országban két fajta állampolgárok éljenek. Azok, akik szavazhatnak, és azok, akik valamilyen fogyatékosság miatt nem szavazhatnak. Ugyanakkor ez nem elég, nem elég, hogy jogi szempontból gondoskodjunk az egyenlőségről, többnek kell történni. Ez csak az első lépés. 1989-ben eh, gyakorlatilag eh, a fogyatékossággal élő személyek még nem éltek eh, a szavazati jogukkal, és ezt követően a pártok a svéd parlamentben, illetve a hatóságok is azt kérték, hogy könnyebben érthető információt is biztosítsanak a fogyatékossággal élő személyek számára. Ennek köszönhetően több fogyatékkal élő személy gyakorolta a szavazati jogát, de csak 2014-ben győződhettünk meg arról, hogy a helyzet már jobb. Az érintett személyek a jól képzettek 80%-a élt a szavazati jogával, ebből láthatjuk, hogy a tudás hatalmat is jelent, de remélem, hogy az Európai Unióban senkitől sem fosztják meg a szavaz, senkit nem fosztanak meg a szavazati jogtól, hiszen ez egy emberi jog. Fontos, hogy könnyen érthető módon kapjanak az emberek információt a választásokról, a szavazásról. Ez az, amire szükség van és ez mindenki számára hasznos. Köszönöm. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy nagyon szépen tartotta az időkeretet a felszólalónk. Most ismét egy kollég, képviselő kollégámnak adom át a szót. Szlovákiából érkezett. Jana Zitnánszka, öné a szó. Köszönöm szépen hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önökkel. Engedjék meg, hogy a szlovák delegációt is köszöntsem. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek, és különösen annak örülök, hogy helyi és regionális képviselők is itt vannak, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy az egészségi szempontból Um, fogyatékkal élő személyek is uh, jelen legyenek a politikában hiszen a demokrácia során az ők uh, jogaiért is uh, küzdenek. A küzdelem, illetve a jogok érvényesítésének leghatékonyabb módja az, hogy az ember részt vesz a politikai életben. Még ma is tapasztalunk olyan eseteket, amikor a súlyos fogyatékkal élő személyek nem szavazhatnak, és nem is indulhatnak a választásokon. Az ilyen jogsértéseknek véget kell vetnünk főleg egy olyan Európában, ahol a szélsőségek egyre erősödnek, és egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek is. Például a kiskorúak körében. Tegnap a parlamentben egy dokumentumfilmet mutattak be Veronika Holtovától az Európai Parlamentben. Ennek során azt látták, hogy koncentrációs táborokban tartottak fiatal, fogyatékkal élő szlovák személyeket a második világháborúban, amikor az egészségi károsodást szenvedett személyeket az akkori rendszer, az akkori rezsim koncentrációs táborokba zárt. Akit érdekel ez a dokumentumfilm, az interneten is megtalálhatja angol felirattal, vagy itt felvehetik velünk a kapcsolatot, hogy az információt megadjuk. A szörnyű múltat sohasem szabad megismételnünk. Bízom abban, hogy mindezt együtt meg, le tudjuk küzdeni. Köszönöm. Köszönöm képviselő asszonynak a szót, most pedig átadom a terepet. A következő előadónak, Litvániából érkezett Dovile Juot Kaitéinak. Átadom a szót. Ačiū, ačiū už galimybę pasisakyti šios Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a nagyon fontos eseményen felszólalhatok a Litván Fogyatékossági Fórum nevében. Litvániában a fogyatékosság nagyon súlyos problémákkal kell, hogy szembenézzen, hiszen a politikai életben való részvételünk bizony nagyon nehézkes. 2016-ban választások voltak, és a helységek nagy része nem felelt meg a mi igényeinknek, illetve a választási anyagok sem voltak hozzáférhetőek. A könnyen olvasható információ nem volt jó minőségű, és a vakok nem tudtak önállóan részt venni a választásokon, nem tudtak szavazni az otthoni szavazás lehetősége nem felel meg az egyenlő lehetőségek, illetve az inkluzió biztosításának. Az értelmi fogyatékkal élők is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a jogi cselekvőképességüket megkérdőjelezték olyan szabályok vannak, amelyek akadályoznak bennünket a szavazásban, illetve a választási listán való részvételben. Nagyon is egyértelmű az, hogy ebben az esetben kimondják, hogy jogilag képtelenek az értelmi fogyatékosok, ilyen döntések születnek, orvosi vizsgálatok eredményeképpen. Ez pedig sérti a polgári jogokat, illetve a politikai életben való részvétel jogát. Az egyezmény 12-es és 29-es cikke egyenlő jogokat biztosít mindenki számára, illetve a törvény előtti egyenlőséget. Ezt mindenképpen biztosítani kell hogyha azt akarjuk, hogy mindenki része legyen, részese legyen a politikai és társadalmi közéletnek. A társadalmi hozzáállást arra kell építeni, hogy a fogyatékossággal élőknek is joga van arra, hogy részt vegyenek a politikai életben, illetve a társadalmi életben. Köszönöm. Most a belga fogyatékosügyi fórumtól érkezett következő hozzászólónk Julien Bastiónak szeretném megadni a szót. Bonjour, je m'appelle Julien. Jó napot kívánok! Julien Postionnak hívnak, a központi régiót képviselem Belgiumban, és amúgy pedig a belga fogyatékossági fórumot. Intellektuális fogyatékossággal, értelmi fogyatékossággal élek. Most a BDF nevében szeretnék szólni. Vannak közöttünk olyan fogyatékossággal élők, akik ki vannak zárva a politikai döntéshozatalból. Nagyon fontos, hogy ismerjük a jogainkat és kötelezettségeinket. Szeretnék itt a választásokról is beszélni, és elmesélni önöknek az én személyes tapasztalatomat. Az első alkalommal még nem tudtam, hogy melyik jelöltre szavazzak, és ezért úgy szavaztam, mint a szüleim. Nem tudtam a saját véleményemet kialakítani. És nem tudtam ö, eligazodni a választási programokban túl gyorsan beszéltek a pártok képviselői, és olyan témákat vetettek fel, amelyeket én nem tudtam követni. Vannak olyan barátaim, akik nem tudnak sem írni, sem olvasni, és ők is eléggé elveszettek voltak. Kérdezem, hogy nem lehetne-e egy-két dolgot tenni annak érdekében, hogy segítsenek nekünk, például könnyen olvasható változatban megjelentetni a jelöltek programját mert ez nagyon hasznos lenne mindenki számára. A jogaink, hogy megvannak, az jó, de azokat gyakorolni is kell tudnunk, így lehetünk felelős állampolgárok a társadalomban. És ha önök tudnak nekünk segíteni, akkor a rendelkezésükre állunk bármilyen kérdéssel, nyugodtan forduljanak hozzánk, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, mindenkinek szép napot kívánok! Köszönöm, kiválóan betartotta az időkeretet. Szeretnék ehhez külön gratulálni, most pedig átadnám a szót képviselő kollégámnak, Luigi Morgano úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként önöknek mondok köszönetet, hogy eljöttek ide. Azért mondom, mert ebben a házban olyan helyen vagyunk, ahol tényleg megteremthetjük azt a jelentés jövőt, amelyet várunk. Az EU alapjogi kartája tulajdonképpen ezt írja elő. Az európai népek egymás között egyre szorosabb uniót hoznak létre, és eldöntötték, hogy a békét közös értékekre alapozva valósítják meg. A spirituális és erkölcsi hagyatékunkra, örökségünkre alapozva a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás értékeit kívánjuk megvalósítani. A demokrácia és a jogállamiság elveit tartjuk szem előtt. Szem előtt. Az ember áll a középpontban, és a szabadság, a biztonság és az igazságosság térségét kívánjuk megvalósítani. Hát, hogyha a személy áll mindennek a középpontjában, akkor önmagától értetődik, hogy ahogy a 24-es cikk is előírja, hogy mindenfajta megkülönböztetés tilos. De az Európai Uniónak még ezt az alapelvet a gyakorlatban is jobban le kell fordítania úgy, hogy a fogyatékossággal élők valamennyi jogukkal tudjanak élni, valamennyi tagállamban az oktatáshoz, a szabad mozgáshoz való jog, a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog, és a szavazati jog is ide tartozik. A az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiáról szóló jelentés, akinek az előadója itt ül velem, Helga Stevens, a múlt héten került a parlament elé, és ahogy megszavaztuk, azt kértük a bizottságtól, hogy legyenek kötelező feltételek, amelyeket előírnak a hozzáférhetőség megvalósítására. És például, hogy fogadják el dr. Nardone javaslatát, aki az olasz fogyatékossági fórum képviseletében beszélt, tehát a fogyatékosságra vonatkozó nemzetközi szimbólumot egészítsék ki úgy, hogy valamennyi fogyatékosságot figyelembe, figyelembe vegyen az ne csak a kerekes, székesek, kerekes széket, tehát valamennyi fogyatékossággal élőre gondoljunk. Köszönöm, és jó munkát kívánok mindenkinek! Köszönöm képviselő úrnak. Egy másik kiváló kollégámnak szeretném megadni a szót az Európai Néppárt részéről, Lara Komi képviselő asszonynak. Grazie di cuore e un be- Szívből köszönöm, elnök úr, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlök. Önök példát mutatnak nekünk az bátorságukkal, az elszántságukkal nap mint nap. A mi munkánk az a pont arról szól, hogy mindenfajta akadályt, mindenfajta megkülönböztetést szüntessünk meg, hogy ezek ne akadályozhassák az önök életét. Érezzék magukat itt otthon az Európai Parlamentben, miket azért választottak meg, hogy önöket képviseljük. És teljesen jogos a szavazási eljáráshoz való hozzáférés. Én azonban szerettem volna még valami mást is mondani. 2019-ben szeretnék sokkal több szemét önök közül is itt látni, mint európai parlamenti képviselőt. Ne csak arra gondoljanak, hogy szavazóként, választóként vesznek részt a választási folyamatban, hanem induljanak jelöltként is. Önök is lehetnének parlamenti képviselők, önök is képviselhetik a közösségeiket. Tudom, hogy rövid az időm, úgyhogy befejezem jó kívánságai kollégáimmal. Mindenkinek minden jót kívánok, sok örömöt és boldogság, boldogságot az életben, mert önöknek is megvan ehhez a joga és joguk, a családalapítás és az, hogy kiteljesítsék az életüket, hogy mindent elérjenek az életben, amit szeretnének. Ne felejtsék el, hogy ugyanolyanok, mint mi, és nincsenek egyedül. Ez egy politikai képviselet itt, de politikusként én is ember vagyok, emberi lény, aki nagyon közel érzi magát önökhöz, és megköszönöm én is a kollégáinknak, akik küzdenek, és továbbra is támogatni fogom őket. Köszönöm képviselő asszonynak a hozzászólását. Most az én munkám véget ért, így átadom a levezető elnöki társamnak, Plura úrnak a levezetés jogát. De még mielőtt átadnám neki, szeretném elmondani önöknek, hogy önök fogyatékossággal élő sorstársaim, messze fegyelmezettebben tartják be a rendelkezésre álló időkeretet, mint némely európai parlamenti vita során a képviselőtársaim kiváló példát mutatnak arra, hogy igenis kiválóan lehet politikai munkát végezni. Most pedig akkor átadom a szót Plura képviselő úrnak, és köszönöm megtisztelő bizalmukat. Thank you so much, Adam. And now floor is for Mr. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Rudolf Voleniknek, aki a Vakok és Gyengénlátók szervezetének alelnöke a Cseh Köztársaságból. Parancsoljon öné a szó. Honorable members. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Én vagyok a Cseh szervezet alelnöke, amely a vakok és gyengéllátók érdekeit képviseli, azon kritériumok mentén, amelyet a vonatkozó ENSZ egyezmény határoz meg. Eredetileg a Czech Blind United egy alapító szervezet volt, a Nemzeti Fogyatékossági Tanácsnak mégsem vagyunk tagjai, olyan okokból kifolyólag, amelyek most nem ide tartoznak. Engedjék meg, hogy röviden két kérdésre térjek ki, amelyekkel az EDF manifestója is foglalkozik. Először is bármilyen szavazásról is van szó, a vakoknak és a gyengénlátóknak mindig lesznek hozzáférhetőséggel is problémái, amíg a nyomtatott szóra épül a szavazás. Ezt elektronikus számjegyekkel lehet azonban helyettesíteni, és így azonnal megjeleníthető braille írásként, vagy más formában, és ezáltal érthető, hozzáférhető a vakok számára is. Így pedig teljes titok tartás mellett szavazhatnak. A második kérdés, amelyről szeretnék beszélni, a fogyatékossággal élők szavazati jogára vonatkozik. Azokéra, akiket eddig megfosztottak a szavazás jogától. Az ilyen személyek bármilyen jogának sérelme nélkül el kellene gondolkodnunk azon, hogy hogyan akadályozzuk meg a populistákat a jobb esetben és a legrosszabb esetben a szélsőségeseket attól, hogy az ő szavazataikat megszerezzék. Szeretnék végezetül Olga Szenálová parlamenti képviselőnek köszönetet mondani, amiért volt olyan kedves és meghívott bennünket, hogy részt vegyünk az Európai Parlament negyedik fogyatékossággal kapcsolatos ülésén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Vera Bonvaló következik a BIF Portugália szervezettől. Bon dia. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vera Bonvaló a nevem, az Európai Fogyatékossági Fórumot, a BIF szervezetet képviselem, olyan, szerv, olyan személyeket, akik agyi károsodásban szenvednek. Olyan károsodásról van szó, amely láthatatlan, nem megfelelő viselkedést, emlékezetkiesést eredményez. Ez egy olyan, olyan ez ilyen személyek nem tudnak részt, vesz, részt venni a jelen életükben, egy olyan világban, amelyben van oktatás, van munka, vannak lehetőségek, amelyekhez ők nem férnek hozzá. Hazámban, Portugáliában azon személyek, akik súlyos agyi neurológiai károsodásban szenvednek, arra kényszerülnek, hogy otthon maradjanak, nem tudnak aktívan részt venni az életben, nem tudnak szavazni. 2017-ben vagyunk, és az Európai Parlamentben értékekről beszélnek, emberi jogokról, innovációról, de én nem látom azt, hogy a döntések minden európai állampolgárt figyelembe vennének, főleg olyanokat, akik akár látható, akár láthatatlan fogyatékossággal élnek. Ez nem egy pénzügyi probléma, vagy nem is a mentalitással kapcsolatos, hanem a politikai akarat hiányával magyarázható. Vannak, akik közöttünk siketek, vagy egyéb egészségi károsodással élnek, és megoldásra várnak. Az önök munkája során a fogyatékosság egy prioritást kell, hogy élvezzen, részt kell, hogy vegyen az önök mindennapi munkájában. Tisztelt képviselők, és főleg azon képviselők, akik ma nincsenek itt, kérem gondoskodjanak arról, hogy ne két világ létezzen. Európa minden európai állampolgár számára kell, hogy létezzen. Köszönöm szépen. Thank you so much, and now time is for... Köszönöm szépen, most pedig Oswald Föllerer következik, a, az Inclusion Europe osztrák szervezetétől. Halló? Uh, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni Önöknek a meghívást ide az Európai Parlamentbe. Tisztelt képviselők! A nevem Oswald Föllerer, a Bécsi Önképviseleti Központban dolgozom, és nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek és beszélhetek önökkel. Az önképviseleti szervezet Bécsben független, és ez a független érdekképviselet nagyon fontos, mert ha valaki független, nem kell arra ügyelnie, hogy mit mond, bármilyen követelést megfogalmazhat, és más szervezetek számára is fontos tárgyalópartner lehet. Elég erre egy jó példa arra, hogy hogyan működik az önképviselet. Mi a Bécsi Központban azért dolgozunk, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő személyek egyenlő jogokat élvezhessenek a tanulási nehézségekkel rendelkező személyek politikai részvétele számomra különösen fontos, mert ez az ENSZ egyezmény 29. cikkében is szerepel. Én eh, Ausztriában a politikai gyűléseken ott vagyok, és eh, egyeztetek más eh, érdekképviseleti szervezetekkel, ami nagyon fontos, mert együtt többet érhetünk el. A kapcsolatok építése más országokban a képviseleti szervekkel szintén fontos. Egy ilyen találkozó, mint a mai, segít abban, hogy eszmét cserélhessünk és erősíthessük egymást. Az ilyen találkozókra gyakrabban kellene, hogy sor kerüljön. Arról nem is beszélve, hogy több támogatást kell kapjunk a részvétel érdekében. Sok olyan személy, aki tanulási nehézséggel rendelkezik, nem rendelkezik elég pénzzel, hogy az ilyen kapcsolatépítő találkozókra eljöjjön. Örülök, hogy itt lehetek ma, és várom a további fejleményeket. Ne szülessenek döntések rólunk, nélkülünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Branislav Mamojkának, a szlovák fogyatékossági tanácstól. páni, rád Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Arról szeretnék beszélni, hogy a fogyatékossági szervek és szervezetek munkája mennyire hatékony lehet. A fogyatékossággal élő személyek számára az ilyen párbeszéd nagyon fontos, rendkívüli. Szeretnék megemlíteni egy nagyon fontos intézkedést, egy irányelvet, amely az akadálymentességgel kapcsolatos a közigazgatásban. Ez az irányelv egy nagyon komoly előrelépést jelent, annak érdekében, hogy akadálymentessé tegyük a közigazgatást, és az emberek élhessenek a szavazati jogukkal, olyan személyek, akik fogyatékossággal élnek. Ez az irányelv kitér arra is, hogy hogyan lehet részt venni a választásokon jelöltként. Például diákok, diákok számára gyakran nem adott a lehetőség, hogy éljenek ezekkel a jogokkal. Az egyetemeken például nem mindig biztosított a tanulás lehetősége, ezért a képviselőket arra szeretném megkérni, hogy vegyenek részt aktívan a szervezeteinkkel folytatott párbeszédben, hogy további intézkedéseket hozhassanak a jogalkotásban, a mi érdekünkben. Köszönöm.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 Tisztelt kollégák, fogyatékossággal élő képviselő vagyok a lengyel parlamentben, és szeretném egyértelműen elmondani, hogy nagyon sok fogyatékossággal élő részt vesz a lengyel választási folyamatokban. W kadencji polskiego parlamentu, która zakończyła się w 2000... Külön választási segítséget nyújtunk nekik 2015 óta. Például lehet e-mailben szavazni, vagy helyettes segítségével, illetve braille adaptorokat is használhatnak azok, akik, akik nem látnak. Ezen kívül az internetes szavazás lehetőségét is be tudnánk vezetni, de sajnos manapság a politikai többség Lengyelországban egy új törvénytervezetet nyújtott be, és ennek eredményeképpen el akarnak törölni bizonyos intézkedéseket, mint például az e-mailben történő szavazás lehetőségét, ahogyan ezt már Plura úr is elmondta félnek a csalás lehetőségétől. Nos, szeretném fölemelni a hangom ez ellen a vélemény ellen. Itt az Európai Parlamentben, Brüsszelben szeretném kimondani, megcímezve a jelenlegi lengyel kormányt. Nem a lengyel fogyatékosok jelentenek veszélyt a választási csalás szempontjából. Hogyha meg kell neveznem, vagy meg kéne neveznem, hogy ki jelenthet veszélyt a választási eredmények meghamisítására, hát akkor ez a kormány többség, ez, a, ez az új a kormány többségre mutatna. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Önök képviselhetnek bennünket, az európai fogyatékossággal élőket. Köszönöm. Ja również bardzo dziękuję, panie senatorze i z przy... Köszönöm szépen a szenátor úrnak. Agaszt, aggódom én is, hogy valami olyasmit veszítünk el Lengyelországban, amit mások még csak most próbálnak elérni. Most Kozlovszka Rajevics asszony következik, aki az Európai Parlament tagja. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Először is szeretnék köszönetet mondani a fogyatékossággal élők negyedik európai parlamentje szervezőinek. Ez az esemény lehetővé teszi számunkra, hogy kiértékeljük az eddig elért eredményeket, és hogy milyen lépéseket kell még megtennünk ahhoz, hogy a teljes társadalmi inkluzió megvalósulhasson. Marek Jura, Kósa Ádám, a Szent Háromszögbe tartozik azon képviselők, azon kollégák közé, akik azért küzdenek, hogy mindenki, minden fogyatékossággal élő a jogaival valóban élhessen. És ezek a jogok benne vannak az európai tagállamok jogszabályaiban is, konkrétan a szavazathoz való jog is szerepel, a választásokon való részvétel joga befolyásolhatja mindenki azt, hogy a saját hazáját hogyan irányítsák, részt vehet a közéletben, és így tovább. Fontos, hogy a papíron meglévő jogszabályok a gyakorlatban is megvalósuljanak. Nem elég az írott szó, hanem ezt a gyakorlatban, az életben is meg kell valósítani, eltávolítani az akadályokat. A 2017-es évben már nem a kőkorban élünk, a technológia jelenlétével egyre könnyebben és egyre olcsóbban tudjuk megvalósítani azt, hogy a fogyatékossággal élők valóban élvezhessék a jogaikat. Nem pénzkérdés ez most már. És hangsúlyoznám azt is, hogy a lengyel parlament előző ciklusában könnyítettük a fogyatékossággal élők részvételét a választásokon minden szinten. Nem csak a brájírás, hanem a levélben szavazás, a képviselő útján szavazás megvalósult, illetve a választási pontok hozzáférhetősége. Aggaszt engem az a tény, hogy változtatásokat eszközöltek a parlamentben, és sajnos ezek a könnyítések meg fognak szűnni, legalábbis egy részük. Én remélem, hogy majd úgy döntenek a politikai hátterüktől függetlenül a képviselők, hogy a fogyatékossággal élőkkel fognak összpontosítani, mert nem hátralépésre van szükségünk, hanem előrelépésre a témában. Dziękuję, Agnieszko. And now uh, time is for... Köszönöm szépen. És most pedig a román fogyatékossági tanács képviselőjének adom meg a szót. Doamnelor și domnilor europarlamentari, onorată asistență. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőhölgyek és urak, tisztelt kollégák, hadd mutatkozzam be. A Román Fogyatékossági Szervezettől érkeztem, a fogyatékossági tanácsot képviselem itt a mai napon, és a szervezetünk nevében szeretném üdvözölni ennek a mai eseménynek a megszervezését, illetve szeretnék köszönetet mondani Nikolaj ö, képviselőnek, aki segítsége nélkül már nem jöhettem volna el. Az egységes Európa álom volt, amely valóságá vált a mai napra. Egy erős Európai Uniót üdvözölhetünk, és minden országban, minden körülmények között egységet alkotunk, és ennek eredményeképpen a saját személyes lehetőségeinket kiaknázhatjuk. nem lehet kizárni senkit, nem lehet kizárni a fogyatékossággal élőket a politikai életből sem. Ezért azt javasoljuk az Európai Parlamentnek, hogy fogadjanak el egy irányelvet, amelynek értelmében a fogyatékossággal élők ugyanolyan választási jogokat élvezhetnek, mint a nemzeti kisebbségek. Ennek eredményeképpen Azonban a jogalkotási struktúrában lenne egy képviselő, aki hatékonyabban megvédheti jogainkat, aki ismeri érdekeinket, és kiáll, sikra száll ezek mellett. A fogyatékossággal élőket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A technológiai fejlődéssel talán lépésről lépésre a társadalom is felismeri annak szükségességét, hogy megváltoztassák a fogyatékossággal élők körülményeit. Hiszünk az Európai Unióban, hiszünk annak jövőjében, és azt gondoljuk, hogy a fogyatékossággal élők is hasznos részét képezik ennek a társadalomnak, és lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy kiaknázzák a bennük lejlő lehetőségeket. Tehát ne döntsenek rólunk, nélkülünk. Egyetértünk ezzel a jelszóval. Thank you so much. Köszönöm szépen. Aneteses kapja meg a szót. A lengyel uh, Siketvak Szövetség részéről. Jestem osobą głuchoniewidomą e, i uważam, że... E, Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ennyien itt vannak. Azt gondolom nagyon fontos, hogy a különböző fogyatékossággal élőknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a választásokon. Nagyon fontos, hogy az információt hozzáférhetővé tegyék jelnyelven, braille írással, de azoknak például, akik siketvakok, tehát nem látnak, nem hallanak, a legnehezebb probléma a kommunikáció. Ezek az emberek szintén segítséget igényelnek, tolmácsra van szükségük, valakire, aki tud velük kommunikálni, méghozzá az érintéssel járó kommunikációs rendszerrel. És ezeket a szolgáltatásokat kell, hogy a siketvakok megkapják, mert csak így tudnak szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a vitában. Köszönöm az észrevételeket, az üzeneteket. Köszönetet mondok a közönségnek, és köszönetet mondok valamennyi tolmácsnak is, mert a tolmácsok segítsége nélkül ez az eszmecsere nem lenne lehetővé. Nem válna lehetővé. Most Janis Páziász Kilif, az EDF elnöke következik. Köszönöm szépen. Én is Szeretnék köszönetet mondani Kósa Ádámnak. Marek Jurának is, és kedves kollégámnak, Pigó asszonynak is, Morin Pigótnak, mert nagyon kiváló munkát végeztek, és köszönöm, hogy elnökölték ezt az ülést. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a fontos információkat megkaphassuk. ennek segítségével kibővíthetjük a munkánkat. Pat Clarknak is köszönetet mondok, az EDF alelnökének, hogy bemutatta, és megköszönöm, hogy bemutatta a 2019-es választások manifestóját. Ennek a szakasznak az árásaként, és remélhetőleg majd elfogadjuk az európai választásokra vonatkozó manifestót, kiáltványt. Az a cél, hogy Európa valamennyi sarkába elvigyük ezt az információt. Úgyhogy az én feladatom most, hogy a formális eljárást lebonyolítsam, tehát a 2019-es európai választási kiáltvány elfogadására vonatkozóan. Minden hozzászólást rögzítettünk, és fel fogjuk megfelelően használni ezeknek a tartalmát a munkánkban. Ahogy mondtam, a kampány most rögtön elkezdődik. Ezért hivatalosan is szeretném mindenkitől megkérni, ugyanúgy, ahogy az EDF igazgató tanácsában tesszük, tehát megkérdezem mindenkitől, hogy van-e valaki, aki ellenzi ezt a javaslatot, ahogy azt bemutatták abban a formájában. A korábbi hetekben mindenkivel megvitattuk már ezt. Úgy lehet, van-e tartózkodás? Akkor úgy veszem, hogy egyhangúan elfogadtuk ezt a kiáltványt. Kérem mindenkit, hogy vegye, kérek mindenkit, hogy vegye a kezébe, és legyen ez a fegyver, legyen ez az üzemanyag, amelyel megvalósítjuk a fogyatékossággal élők jogait, és legyen minél több fogyatékossággal élő személy, aki európai parlamenti képviselő lesz 2019-ben. Megvan a bátorságunk, megvannak a lehetőségeink, meg tudjuk csinálni. Thank you all colleagues. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek, és most pedig az ebédszünet következik. Kérem még egy pillanatra, ne menjenek sehova, ugyanúgy viselkedjünk, ahogy eddig. Kérem, mindenki tartsa az időt. Tehát mindenkinek jó étvágyat kívánok, élvezzék ezt a kis szünetet, és kérem, hogy 14 óra előtt 10 perccel próbáljanak visszaérni.